Otwieram posiedzenie. Witam wszystkich Państwa. Hölgyeim és Uraim, megnyitom mai ülésünket. Üdvözlöm Önöket a plenáris teremben. Különösen a tanács képviselőit üdvözlöm, valamint a bizottság körülben megjelent képviselőit, valamint mindazon képviselőket, akik megjelentek, valamint mindazokat, akik a az irodájukból követik figyelemmel az eseményeket, és mindazokat is persze, akik más technológiák révén nézik az ülést, és hallgatják azt. A, elnökök értekezlete a delegációk vezetőit kinevezte, a vonatkozó módosítók beadásának határ